a bizottság alelnökének az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata feszültséget keltő török fellépések a ciprusi köztársaság kizárólagos gazdasági övezetén témán belül. először engedjék meg képviselőtársaim hogy hahn biztos úrnak adjam meg a hozzászólás lehetőségét. biztos úr öné a szó. Köszönöm, elnök asszony tisztelt képviselők! Közelről figyelemmel kísértem a legfrissebb fejleményeket a ciprusi különleges gazdasági övezetben, illetve annak kihatásait a szélesebb térségre. Jól ö, ismerjük agályaikat, hiszen parlamenti kérdések is születek ebben a kérdésben. Az első dolog, amit aláhúznék ma, az az, hogy az Európai Unió álláspontja nagyon világos ebben az ügyben. A tanácsi konklúziókban is kimondták ezt, amikor a törökországi országjelentést kiadta az Európai Bizottság, és legfősebben az Európai Tanács októberben nyilvántott véleményt ebben az ügyben. Mégis fontos, hogy megismételjük ezeket a álláspontokat. Az EU világosan kiáll a tagállamok szuverén joga mellett, azon joga mellett, hogy két oldalon megállapodásokat kössenek másfelekkel, és kiaknázzák természeti kincseiket, amennyiben ez megfelel az nemzetközi jogszabályoknak és az EU akinek, valamint az, EU, az ENSZ tengerjogi egyezményének. Az EU felhív arra, hogy mindenféle fenyegetést vagy provokatív cselekvések ellen felhív, amelyek megsértik vagy rontják a jó szomszédi viszonyokat, illetve a, a mm, viták békés rendezését. Mit várunk most? Nos, az, hogy Törökország biztosítsa a Ciprus szuverén jogát, gazdasági övezetek kiaknázásában, visszafogottságot kell mutasson Törökország, és tartózkodnia kell minden cselekvéstől vagy nyilatkozattól, ami tovább fokozná a feszültséget. Fontos, hogy csökkentsük a feszültséget, hiszen ez mindenféle érdeke. Ugyanakkor reméljük, hogy a Ciprus ásenkincsének feltárása és kitermelése tovább folyhat majd, és ezt minden ciprióta, minden ciprusi állampolgár használra szolgál majd. Ugyanakkor a legfontosabb most az, hogy gyors átfogó megoldás szülessen Ciprusban a görög és a török közösségek között. Szerintem voltak éppen sosem volt sürgetőbb ez az igény, mint most hadd ragadjam meg ezt az alkalmat arra, hogy minden érintett felet felhívjak arra, hogy járjon hozzá ahhoz, hogy pozitív ö, ö, körülmények jöjjenek létre, amely minden kiabát szolgálná. Az Európai Bizottság túl sokáig várt. Minden a szénhidrogén vagyon kiaknázását a lehető legkedvezőbb módon kell megoldani, úgy, hogy minden ciprusi hasznára szolgáljon. A ciprusi közösség bátor, elég bátor volt ahhoz, hogy a február 11-i deklaráció alapján újra kezdje a tárgyalásokat. Szeptemberben elkötelezték magukat a felek, hogy tovább gyorsítják a tárgyalásokat. Most mind a két közösség vezetőit arra hívom fel, hogy találják meg az utat a, a tárgyalóasztalhoz, találjanak vissza oda, és egy strukturált párbeszédet kezdjenek a lehető leghamarabb, amely leg, megteremti az utat egy mindenki számára elfogadható hosszú távú megoldás felé. Az ENSZ is erre sürgeti a feleket. Bart Eider úr, az ENSZ különleges tanácsadója Ciprus ügyében, nagyon erős politikai figura, és ő is arra szólít fel, hogy térjenek vissza a felek a tárgyalásokhoz. Az EU erőteljesen támogatja az ENSZ megbízott munkáját. Hadd szóljak néhány szó Törökországról általában. Ennek az országnak továbbra is van európai perspektívája, ehhez azonban a legmagasabb demokratikus normákat kell mindenféle fenntartás nélkül fenntartani, illetve bevezetnie. Erre számítunk, és ennek érdekében még mélyebben és szorosabbra kell vonni Törökországgal a kapcsolatainkat. Ez egyik fő tervem és feladatom a biztosi munkám során. Ám szélesebb körben is erősíteni kell az együttműködést, a külpolitika területén is jobban együttműködve a szélesebb térségben megélő kihívások megoldásában, és jobb gazdasági kapcsolatokat építve állampolgáraink érdekében, például a Vámunió elmélyítésével, és előre kell lépnünk a vízum és bevándorlási kérdésekben. Én szeretnék többet tenni ahhoz, hogy az Európai Uniónak erőteljes, szilárd kapcsolatai legyenek Törökországgal a közös érdekek mentén. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Hadd biztosítsam önöket még egyszer afelől, hogy ez a kérdés magas rangsort élvez a munkaprogramunkban, és mi teljesen belátjuk az önök által megfogalmazott agályokat. A bizottság legmagasabb szintjén folyik politikai párbeszéd Törökországgal. Ez a kérdés tehát feltétlenül napi renden marad, miközben sürgős ügyként, és feltétlenül szeretnénk megoldást találni a ciprusi rendezésre. A török kormányal tárgyalunk arról, hogyan lehet előrelépni a, a viszonyrendszer minden pontján. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a vitát Köszönöm még egyszer. Köszönöm biztos úrnak a felvezető gondolatait. Képviselőtársaim most a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Először az Európai Néppárt nevében Brók úrnak adom meg a hozzászólás lehetőségét. Mr. Brók, öné a szó kettő percben. Frau Präsidentin! Elnök asszony, biztos úr, képviselőtársak! biztos úr nagyon helyesen beszélt, elmondta azt, hogy hatalmas potenciál jelent az, ásványkincs vagyon több ország számára, az egész térség számára. Úgyhogy nagyon sok vesztenivalója van ezeknek az országoknak, és akár a háborúig elkeveredhetnek. Úgyhogy ezért kell tárgyalni egymással olyan megoldást találva, amely megfelel a nemzetközi jognak is, és egyetértünk, együtt érzünk ciprusi képviselőtársainkkal. Egyáltalán talán nem vidám vagy vicces dolog az, hogy Törökország megsérti a jogot, és fenyegeti a ciprusi görög közösséget. Mindenképpen fel kell lépnünk tehát, támogatva őket. Ugyanakkor az a, a ciprusi kormány is kimondta, az ENSZ kérésnek megfelelően, hogy mind közösség érdekében kell megoldást találni, nem csak a görög rész érdekében, és a nemzetközi jogot érvényesíteni kell, ennek nagyon nagy jelentősége van. Ám ez teljesen nyíltan kell történjen, egy közös megoldás irányába törekedve, rendkívül fontos, hogy a konfliktust megoldjuk. A sziget megosztottságában gyökerezik ez a probléma, és ez nagyon fontos kérdés az Európai Unió számára is, meg kell oldanunk ezt, és ez energia és nyersanyag szempontjából is nagyon fontos kérdéseket érint, ezért van a ostobaság önérdekből is, hogyha nem foglalkoznánk ezzel. Ezért kell közvetlenül fellépve és nyíltan tárgyalva Törökországgal egy olyan megoldás érdekében, amely mindenki számára hasznos. Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Bostinaró képviselő úr következik kettő percben a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége részéről. Parancsoljon! doamnă președintă domnule vicepreședinte al comisiei dragi colegi köszönöm elnök asszony alelnök úr úgy gondolom hogy fontos hogy azzal kezdjük hogy felemlegetjük a holnap megszavazandó állásfoglalás egy részét nagyon aggaszt bennünket ebben a övezetben a török jelenlét, hiszen Ciprus egy európai tagállam. Ezt a jelenlétet, ennek a jelenlétnek véget kell vetni. Törökországnak eh, eh, eh, teljesítenie kell a nemzetközi jog előírásait, és meg kell felelnie a tagjelölt státusszal járó kötelezettségeknek is vissza kell vonnia a hajókat a kizárólagos gazdasági övezetből. Ez a célunk, fenntartás nélkül támogatja frakcióm ezt az állásfoglalást, és fellépünk az agresszió ellen. A török féllel való párbeszéd reményeink szerint folytatódik, és a két fél érdekében eh, sikerül valamilyen rendezést találni. A török eh, eh, európai remények érdekében is Törökországnak szintén joga van bizonyos garanciákat kapni európai jövőjével kapcsolatban. Azzal fejezem be, hogy frakcióm támogatását megerősítem, E, továbbra is támogatjuk a ciprusi újraegyesítést a ciprusi és a, a görög és a török közösségek között. A, az olaj és gáz kitermelés mindkét közösség érdekeit kell, hogy szolgálja egész Ciprusét, az egész régióit. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr az európai konzervatvok és reformerek képviselőcsoportja nevében tannock charles képviselő úr következik. Tisztelt elnök asszony, a közelmúlti beavatkozása, amit Törökország követett el Cipruson, ez a nemzetközi jognak a megsértése. Ez a lépés, ez sajnálatos, és egyszerűen nem veszi figyelembe az újraegyesítési folyamatot. A, ö, nyilvánvaló, hogy a ciprusi kormány ezek után az egyesítési tárgyalásokat fel akarta függesztetni. Minden folyamatnak össze kell ö, kapcsolódnia a a szénhidrogének kiaknázásával. Nikozia felajánlotta jóhiszeműen azokat a biztosítékokat, ami mindkét közösségnek előnyös lett volna, hogy a gáz jövedelmekből részesülhessenek. Ezt figyelembe kellene vennie a török félnek is. A gáz jövedelmek lehetővé tennék mindkét félnek a jelentős fel, gazdasági fellendülést, és ez egy feltétele a, a tárgyalásoknak. A ciprusi kormány eh, nyilvánvalóan eh, bizalomépítő intézkedéseket eh, hozott. A ratifikálása a törvényi jogszabályoknak, és az ez egy része az Európai Uniós joganyagnak, és fontos a kódoknak a betartása, illetve teljes mértékben elérni minden 28 tagállam, Európai Uniós tagállamot, ideértve Ciprust is köszönöm képviselő úr! van baalen képviselő úr következik a liberálisok és demokraták szövetsége európáért képviselőcsoport nevében. köszönöm elnök asszony az alde frakció nem nagyobbá hanem kisebbé szeretné tenni a bajt méghozzá nemzetközi jogra hivatkozva, hogy akkor előbbi hozzászólók is mondták, ez a kizárólagos gazdasági övezet a ciprusi köztársaság övezete. Ez azt jelenti, hogy Törökországnak semmi keresnivalója nincs itt, csak a ciprusi köztársaság engedélyével vizsgálhat vagy termelhet ki itt bármit. Pont. Azt szeretnénk, ha mind a két közösség, mind a két ciprusi közösség ne csak megállapodásra jussanak, hanem közösen aknázzák ki ezeket a forrásokat. Ez a parlament ugyanakkor tiszteletben tartja a nemzetközi jogszabályokat, ez pedig azt jelenti, hogy Törökország nem folytathat semmilyen tevékenységet Ciprus saját kereskedelmi vezetében. Köszönöm képviselő úr, az Egységes Európai Baloldal és az Északi Zöld Baloldal nevében Cimmer képviselő asszony következik. Köszönöm frakcióm nevében a legélesebben szeretném elítélni Törökország feltáró tevékenységét, tengeri tevékenységét Ciprus területén, és felhívom Törökországot arra, hogy azonnal vessen véget e tevékenységének. Jól tudjuk mindannyian, hogy nem az első alkalom ez az, hogy Törökország fittyet hányan közé tengeri jognak, és Ciprus ezúttal azonban nem az északi, hanem a déli ciprusi partvonalon jelent meg Törökországgal, aztán végképp semmi keresni valója, és semmiféle igényt sem támaszott e területen. Szükséges, hogy az Európai Parlament világosan mondja ki, hogy támogatja a ciprusi barátaink azon kérését, hogy nemzetközi grémiumok kell, hogy nyilatkoznak ebben az ügyben, nem lehet szemet hújni e felett. Ugyanakkor az átfogó megoldás, ciprusi megoldás érdekében tovább kell majd folytatni a tárgyalást. Törökország okozta a válságot, Törökországot terheli a felelősség a helyzet kielőződéséért, ezért Törökország kell, hogy lépjen. Ugyanakkor emlékeztetnék arra is, hogy egy ideje Dimitrovs Krisztofias egy javaslatot terjesztett be a tengeri zónákkal kapcsolatos megoldás tárgyában. Ezek a tengerhajózási zónák föderális szabályozás alá kerültek, és ez volna, és ez a gázvagyonra is, tengeri gázvagyonra is igaz. Ám a következő görög, török vezető nem folytatta a tárgyalásokat, így nem jött létre a megold, ez a megoldás. Ugyanakkor arra sürgetnünk kell azt, hogy a ciprusi kérdés megoldást nyerjen, és ehhez feltétlenül szükséges, hogy a török csapatokat vonják ki a ciprusi területről, és meg kell tennünk minden erőfeszítést annak érdekében, hogy ez egyenlő felek között megállapodás szülessen. Skarlet eh, képviselő úr következik a Zöldek és az Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja nevében. Képviselő úr 1 perc 30 másodperccel rendelkezésére. Parancsoljon! poštovana gospođo potpredsjednice poštovani povjereniče hahn drage kolegice i kolege ovim putem izražavam duboku Kedves kedves asszony, szeretném elmondani, hogy foglalkoztat engem az a probléma, ami a ciprusi kizárólagos gazdasági övezetben merült fel, és ami eh, befagyasztotta a béke megállapodásokat. Kiindulva az Európai Unió alapelveiből, a tengeri jogból, azt kérem, hogy egy pozitív légkör jöjjön létre mindkét fél számára. A szénhidrogének kitermelése a ciprusi tengerben közös érdek, érdeke mind Törökországnak, mind Ciprusnak és eh, ha másért nem is, azért, mert ennek eh, komoly hatása lehet eh, mindkét fél számára. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos alapokra van szükség annak érdekében, hogy megfelelő megállapodás jöhessen létre. Egy jobb jövőt kell létrehoznunk valamennyi lakos számára, függetlenül a kulturális vallási különbségeiktől, ami mindig is létezett, és ami Ciprus gazdagságát jelenti, és az európai civilizáció gazdagságának eleme. A, folytatá, a tárgyalások folytatása lehet csak a megoldás valamennyi részvevő részére, és stratégiai jelentőségű Törökország és az Unió számára számára egyaránt. Köszönöm szépen képviselő úr! A Frontex képviselő úr következik, egy perc rendelkezésére képviselő úr. Parancsoljon! Grazie Presidente. E in questo momento nelle acque cipriote è in atto uno scontro... Köszönöm. Elnézést kérek, e, illetve köszönöm a szót. E, mi azt szeretnénk, hogy a Európa a népek Európája legyen, egy közösség, ugyanakkor a szabályokat be kell tartani, a játékszabályokat mindenkinek be kell tartania. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy fetakompli elé állítsuk a másik felet. Nem lep meg, hogy megszaporodott azoknak a e, száma a Cipruson, akik az Európai Uniós e, tagságot e, nem támogatják. Törökkor nem írták alá ezt a megállapodást, és megszállva tartják a tagállamunk egy részét. mindenképpen egy hangon kell szólni az Európai Uniónak ebben az ügyben. Köszönöm képviselő úr. képviselő asszony következik egy percben. Sinadinos képviselő úr. Κυρία Proedre, αποτελεί έσχος το γεγονός Tisztelt elnök asszony, valóban ijesztő, hogy az Európai Unió Ciprussal kapcsolatosan nem hajlandó foglalkozni a problémával. Cipruson két ország van, rengeteg ideje már a nemzetközi szervezetek folyamatosan hangoztatják, hangsúlyozzák, hogy Törökország megszállva tartja a sziget egy részét. Törökország illegálisan jár el, és mindeközben persze az EU ajtaján kopogtat. Az ENSZ elítélte ezt a tényállást, most pedig Törökország ellenőrzése alá akarja vonni Ciprus görög részét is, ez viszont az Európai Unió egy tagállamának szuverenitását érinti. Nemzetközi tárgyalásokat követelünk, nem történik semmi, mindeközben azonban Oroszországgal szemben szankciókat vezettünk be. A török provokáció ellentmond az Európai Unió összes alapelvének, nem szabad semmiféle hadi hajóknak mozogniuk ebben a térségben elvileg, de Törökország két arcú, agresszív politikát folytat, terjeszkedni akar, ottomán minta szerint próbál kormányozni, ennek véget kell vetnünk. Köszönöm képviselő úr, Teuháros. ellen képviselő asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, nagyon fontos aspektusait eh, vetették föl a ciprusi kérdésnek, köszönöm önöknek. Újra meg újra azt tudom mit elmondani, hogy nem két közösség között van itt a baj, hanem azzal van a baj, hogy Törökország illegálisan megszállva tartja Ciprus északi részét, és még a ciprusi területi vizeket is megpróbálja de facto magának megszerezni. Számos bírósági ítélet, ENSZ határozat szólítja föl ennek az ellenkezőjére a török felet, de mindenek ellenére ciprusi partok mellett folyamatosan török hajók és tengeralattjárók cirkálnak. Tehát el kell ítélni Törökország ilyen fellépését. Gyakorlati lépésekre van szükség, politikai és gazdasági szankciókra. Rá kell szorítani Törökországot arra, hogy a szeptember 21-i kötelező és ránk is kötelező határozatnak eleget tegyen és tegyünk. Törökország a berlini falnál is nagyobb és erősebb falap, falat épít az Európai Unión belül. A ciprusi köztársaság nagyon nehéz időket él meg, és azt látjuk, hogy ezt tanultuk a történelemből, hogy a fegyverekkel nem lehet hosszú távú megoldásokat kiharcolni, és illegális minden fegyveres harc. Felszólását Haubit képviselő úr következik. 1 perc 30 másodperc rendelkezésére. Parancsoljon! Köszönöm szépen! a szocialista és demokrata kollégáknak teljesen igaza van, akik, akik szeretnék, hogy betartsák a nemzetközi jogot, illetve a területi szuverenitásukat szeretnék vissza, visszanyerni. Hán biztos úr is azt kéri a török közösségtől, hogy feszültséget továbbra ne keltsenek. De a török-európai perspektíváról, illetve az Európai Unió és Törökország közeledéséről is szeretnék beszélni. Sajnálatosnak tartom, hogy a többi frakció a közös állásfoglalásban nem volt hajlandó ezt a szempontot szerepeltetni, és azt sem azt sem jelezték, hogy az egységesítési tárgyalásokat mindenképpen folytatni kell a ciprusi problémával kapcsolatban. Én mindig gondolok majd a ciprusi kollégákra, szolidáris leszek velük, de tudnunk kell azt is, hogy a megbékélésre nagyon nagy szükség van. Mind két oldalon nagyon fontos a megnyugvás, a diplomáciai, a diplomatikus megoldás megtalálása, illetve a sziget megosztottságának, megosztottságát valahogy meg kell oldani. Úgy gondolom, hogy mind a két közösség számára nagyon nagy és nagyon komoly lehetőség az, hogy a természeti kincseket közösen aknázzák ki. Jelen esetben provokációról van szó, és az Európai Parlament jelenleg önfegyelme gyakorolt azzal, hogy egy nyugodt diplomatikus szöveget fogadott elállásfoglalásként. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Howitt kollégának, Van Orden kollega következik, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian szeretnénk, hogy megoldás szülessen a ciprusi problémára. Kétségtelenül mindkét fél felelős a jelenlegi helyzetért, de őszintén szólva, nem igazán segít, amikor megpróbáljuk a tárgyalásokat feléleszteni, hogyha e- ebben az időpontban egy egyoldalú állásfoglalást fogadunk el, amely csak az egyik oldal teszi felelőssé, és az sem segít, hogyha a biztos úr úgy beszél, ahogy az elején beszélt, remélem, hogy odafigyel arra, amit mondok, úgy látom nem. Biztos úr, figyel? Köszönöm. Hogyha azt akarjuk tudni, hogy miért alakult ki a jelenlegi helyzet, 2004-ig kell visszamennünk, akkor a ciprusi köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz, és blokkolta az előrelépést Az Európai Tanács azon erőfeszítéseiben, hogy Észak-Ciprus helyzete tisztázódjon. Hogyha akkor megoldódott volna a helyzet, akkor ma nem lenne szükség erre a vitára. Van kolléga, hát Georgius kolléga szeretne kérdést feltenni önnek. Elfogadja? Parancsoljon. Δεν θα πω ότι ο κύριος Βανόρτεν είναι προκλητικός. Én nem azt akarom mondani, hogy Van Orden úr provokatív módon nyilatkozott meg, de egy dologra azért visszatérnék, és feltennék egy kérdést. Ön elolvasta a megállapodást Christofias és Telet között. Abban az áll, hogy a ciprusi köztársasághoz tartoznak mindezen javak, tehát Krisztofiasz és Eroglu között van egy megállapodás, és ebben a megállapodásban pontosan benne áll, hogy hogyan is történjen a felosztás, százalékos arányok is szerepelnek ebben. Szerintem meg kellene néznie ezen dokumentumokat, el kellene olvasni azokat. Köszönöm. Van Orden kolléga? Ahogy kedves kollégám és barátom, Házi Georgiú elmondta, illetve biztosan tudja. Én nagyon részletesen megvizsgáltam ezt az esetet, és itt ma nem vita folyik, hanem egyoldalúan bíráljuk Észak-Ciprust és a török álláspontot. Ha bármiféle előmozdulást akarunk elérni a sziget egységét illetően, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak ez a célja, akkor az egyetlen megoldás, ahogy nagyon tisztában vagyunk ezzel, egy olyan megoldás lehet, amely mindkét közösség érdekeit tiszteletben tartja. Ez pontosan ugyanarról, ugyanazt azt előfeltételezi, mint amit mondtam is 2004 vonatkozásában. Fontos, hogy megértsük a ciprusi török közösség álláspontját is. Köszönöm szépen, Van Orden kolléga. Több kérdésem is lenne. Sajnálatos, hogy ma délután ö, elnyúló vitát folytattunk. Most ö, még utána még egy alelnök fog jönni, aki éjfélig fog elnökölni, és már most látható, hogy ha nem tartjuk magunkat a, ahhoz, hogy kevés kékkártyás kérdést engedünk meg, akkor még éjfélen túl is tartott az ülés. Tehát maximum egy vagy kettő kékkártyás kérdést engedek meg témánként. Van Orden úr! Ön a görög cipriótákat azzal vádolja gyakran, hogy 2004-ben nem jól léptek föl. A török ciprióták, a Landplant is, maguk is elutasították, nem csak a görög ciprióták az ellen tervet. Tehát pont a török fél volt az, amely inkább alást azt. Most nem említettem az ellen tervet, arról beszéltem, hogy mi történt 2004-ben, és arról az ígéretről beszéltem, amely 2014 áprilisában a tanács részéről hangzott el, hogy Ciprus izolációja megszűnik. Attól kezdve minden egyoldalúvá vált, és azóta nincs előrelépés. De pillanatokra néha felcsillan a remény, de aztán újra ö, falat épít mindkét fél. Én csak annyit mondok, hogy mindkét félnek ö, a másik közösség ö, elképzeléseit, érdekeit is szemlőt kellene tartania. Köszönjük, Van Orden. A kollégialitás szellemében mindenki tartsa be a felszólalási időt. Most Kuzó Permainnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr másodszor kell felszólalnom a plenáris ülésen Törökország ellen, hiszen nem tartja be a nemzetközi jogot, integrista, terrorista csoportokat finanszíroz, és ez nem, most e, jelen esetben nem a közel-keletről beszélek, hanem arról, hogy Törökország feszültséget kelt, fenyegeti Ciprust és hogyha a Ciprust fenyegetik, akkor az egész EU-t fenyegetik. Hogyha a kizárólagos gazdasági zónába, övezetbe, tehát Ciprus vizeibe török hajókat engednek, akkor egyértelműen Törökország megszegi az ENSZ tengeri jogát, megszegi a nemzetközi jogot. Úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell ítélnünk azt, hogy Ankara folytonosan megszegi a nemzetközi jogot, és ennek mindenképpen hatással kell, hogy legyen a tárgyalásokra is a, a Törökország belépéséről. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most Castaldo, úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, én nem értem Törökországot, tényleg nem. Ez egy kiváló ország, nagyszerű ország, 30 éve várja, hogy csatlakozzon az EU-hoz mindent megteszünk azért, hogy ők is el is érjék ezt a célt, mindenféle finanszírozást adunk nekik, de, de nem lehet ezt megtenni. Először is a szociális médiában nem megfelelő módon, médiát nem megfelelő módon ellenőrzik, most pedig a ciprusi vizekbe, vizeken garázdálkodnak a török hajók. Én ezt nem értem. Mi az öt csillagos pár nem tudja ezt elfogadni. A ciprusiak és Észak-Ciprus között folyik a tárgyalás sorozat, de ezek annyira gyengék, hogy nem szabad ilyen módon ezeket veszélybe sodorni. Említette az előttem szóló is, illetve biztos úr is, hogy a közel-keletre is nagy hatással van Törökország viselkedésének. A ciprusiaknak konstruktívan, illetve békésen kell tárgyalnia. Nem elég, hogyha szép szavakat mondunk, tényekre is szükség van. Köszönjük szépen Castaldo kollégának. Ferran kolléga, következik egy perc. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, először is Juncker biztos eh, bizottsági elnök úrnak köszönhetjük, hogy legalább két órás késésben vagyunk. Ők elmentek vacsorázni, mi pedig két órás késésben dolgozunk. Törökországhoz mit szóljunk, el úr? A bizottságnak azt szeretném minden üzenni, hogy a ciprusi dosszié kapcsán azt látjuk, hogy nem teszünk semmit Ciprusért. Elvárnám, hogy lépjünk mi a lényeg? Támogatjuk az egyensúlyra való törekvést, a nemzetközi megállapodást, de meg kell őrizni, meg kell védenünk a saját gazdasági rendszerünket és felségvizeinket. Valamennyi államnak, ideértve Törökországot is, amely aláírta ezt az ENSZ konvenciót, ezt tisztelnie kell, és most a ciprusi köztársaság támadás alatt áll, elvette az elnök a felszólalótól a szót és a mikrofont. Kefelo Janis kollégának adok most szót. Köszönöm, elnök úr. A török provokáció a kizárólagos ciprusi gazdasági térségben egyértelműen egy Európai Uniós tagállam szuverén jogainak megsértése. Ezzel egyébként a nemzetközi tengeri jogot is megsérti Törökország, már pedig Törökországot nem csak a baráti partnerségi, szomszédsági kapcsolatok miatt, hanem a nemzetközi jogi értelemben is rá kell kényszeríteni arra, hogy kövesse a nemzetközi jogot. Ha egy Európai Uniós tagállam államot többféle jogi szinten ö, megsértenek, akkor valamennyi tagállamnak úgy kell ezt tekintenie, mintha ellene követtek volna el agressziót, a kizárólagos gazdasági térséghez Ciprusnak nemzetközi és európai értelemben is százszázalékos joga van. Ez Európai Uniós felségterület. Piri úrnak adok most másfél percben szót. Piri kolléganő, egy pillanat erejéig türelmét kérem. Dartmoor kolléga szeretne kékkártyás kérdést föltenni Kefalajanis kollégának. Elfogadja ezt, képviselő úr? Parancsoljon. Elnök úr. Kelfianis úr ön kiválóan ö, tudja megfogalmazni, hogy Törökország mi mindent sért még meg, és a nemzetközi tengeri jogot hogyan sérti meg. De tudja -e ön azt, hogy 900 millió eurót fizet az Európai Unió, 900 millió eurót fizet évente Törökországnak előcsatlakozási támogatást formájában, és ezt a következő öt év során is ez így lesz ön támogatja ezt a fajta támogatását Törökországnak, hogyha Törökország folytatja az agressziót? Köszönjük, Dartmouth úr. Kefala Janidis úrnak adok válaszra lehetőséget. Elnök úr, természetesen ellene vagyok annak, hogy ezeket a pénzeket továbbra is fizesse az EU, de a kolléga úr is tudja, hogy mi nem erről beszélünk. Ezekről itt nem lehet a parlamentben vitázni, ezek a szerződésben vannak benne, csak a tanács változtathat ezen. ezen. Köszönjük, Kefalajanis úr, most kapja Piri asszony a szót. Nyolc hónappal ezelőtt örültünk annak, hogy Ciprusról jó híreket hallottunk. A görög és a török ciprióták vezetői újraindították a sziget újraegyesítési tárgyalásait. Ezáltal mindent megtettek azért, hogy mindenki megelégedésére zárják le a meg nem oldott kérdéseket. Jelenleg török hajók vannak a ciprusi görög vizeken, és felfüggesztették ezeket a tárgyalásokat. Visszaérkeztünk arra a helyzetre, hogy 8 hónappal ezelőtt voltunk. Ennek szörnyű hatása van nem csak a sziget lakókra, hanem azokra, akik a régióban laknak. A keleti mediterrán térségnek reménységre van szüksége, és ezt a felelősséget vállalni kell az összes félnek. Törökországnak tiszteletben kell tartani Ciprus kizárólagos jogát ebben a térségen. Nem lehet megkérdejelezni Ciprus ezen jogát. Ugyanakkor el kell gondolkozni azon is, hogy a földgáz exportban hogyan lehet részesülni, vagy hogyan lehet ezt felosztani a két régi, vagy a két közösség között. Eider úr, a ciprusi tanácsadó az ENSZ részéről nagyon pozitív javaslattal élt. A két közösség mindent megtesz azért, hogy ne egymást vádolják, hanem előre haladjanak, és a régió lakosa is ezt várják tőlük. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Piri kolléganőnek. Egy percben Marias kolléga következik. Elnök úr! Törökország illegálisan a Ciprust, illetve Ciprus területének 37%-át, továbbra is lábbal tiporják a nemzetközi jogi megállapodásokat, és szeizmikus vizsgálatokat végeznek, Határozottan fel kell lépnünk az Európai Unió részéről Törökországgal szemben, különös tekintettel arra, hogy Ciprus, a Ciprusi Köztársaság az Európai Unió tagállama. Világosra kell tenni Törökországgal szemben, hogy Ciprus joga az, hogy saját nyersanyagait feltárja és felhasználja azokat. Továbbá Törökországot fel kell szólítanunk, hogy tartsa be a nemzetközi jogi előírásokat, és ne fenyegesse meg illegális módon az Európai Unió tagállamát. A török köztársaság azon jogát sem szabad a továbbiakban megkérdőjelezni, hogy saját eh, kőolaj forrásait felhasználja. Köszönjük. Szákoráfa kolléganő következik. Kedves kollégák! Az Európai Unió Ciprus kérdésében a nemzetközösség átláthatatlan politikáját követi, olyan országgal folytat csatlakozási tárgyalásokat, amely katonáit az Európai Unió egyik tagállamában állomásoztatja. Azt láthatjuk, hogy a gazdasági érdekek ütköznek e politika mögött, e politika hátterében. Ezek az érdekek vezettek a jelenlegi helyzethez. A tárgyalásoknak nincs tartalmuk gyakorlatilag, A csatlakozási folyamat alapvető elvárásai sérülnek. Kedves kollégák, szigorúbb szabályokra van szükség annak érdekében, hogy semmiféle félreértés ne történhessen meg a jövőben. Törökország provokációját egyértelműen el kell ítélni, hiszen ez egy támadás az Európai Unió és az Unió polgárai ellen. Az Európai Unió polgárainak biztonságát veszélyezteti, és aláássa azokat az ö, kísérleteket, hogy megoldást találjunk ezekre a kérdésekre. Az elnök megszakítja felszólalót. Köszönjük szépen, Papadakis kolléga következik, egy perce van. Sajnos a mikrofonját nem kapcsolta be. Köszönöm szépen. Egységes Ciprusért harcolunk, egy szuverén államért, egységes államért, amely nemzetközi jogi alanyként léphet fel. Az Európai Unió azonban nem ítélte el Törökország, illetve Ciprus Törökország általi megszállását, és azt sem, hogy Törökország újra és újra megsérti a szabályokat. Folyamatosan csak arra hívjuk fel mindkét felet, hogy gyakoroljon önmérsékletet. Az állásfoglaláshoz olyan módosítókat nyújtottak be, amely megpróbál, amelyek megpróbálják ö, javítani, jobb irányba elmozdítani a szöveget, és amelyek megpróbálják gyengíteni a török igényeket és Ciprus szuverenitását is megkérdőjelezik. Ezt a problémát csak úgy lehet megoldani, hogyha valaki az Európai Unió és a NATO ellen fordul, és megadjuk Ciprusnak azt a lehetőséget, hogy szuverén módon döntsön a saját jövőjéről. Köszönjük szépen, Gárdini asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon nyugtalanító helyzet állt elő hallottuk a kollégáktól, az előttem szólóktól, hogy egyoldalúan fenyegeti Törökország Ciprust, a kizárólagos gazdasági övezetet. Ilyen feszült helyzet az elmúlt időszakban még nem volt a két ország között. A tagállamok területi szuverenitását mindenképpen tiszteletben kell tartani, ne felejtjük el, hogy a nemzetközi jogot sem tartja tiszteletben Törökország, illetve veszélyezteti ezzel csatlakozását az EU-hoz. Mindenképpen figyelembe kell venni Törökországnak a parlamentünk véleményét, és ahogy azt kiválóan megfogalmazta Eleni Teókárus asszony, annyiszor nem mondtuk semmit erről annyiszor kimutattuk azt, hogy közel érezzük magunkat a ciprusiakhoz, mindenképpen párbeszédre van szükség. Köszönjük szépen, Gárdini asszony. Most egy percben Mavrides kollégának adok szót. Néhány órával, Néhány órával ezelőtt ö, a berlini falról beszéltünk, de most úgy látszik, hogy újabb fal épül az Európai Unión belül, amelyet a török média épít elsősorban, és egy nemzetet ö, próbálnak ketté szakítani, a ciprióták nemzetét. Ezt a falat ne engedjük felépülni. Törökország elvileg az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni, akkor tartsa be a minimális európai joganyagot. Törökország valamennyi szomszéd államával és Egyiptommal is megállapodott, létezik ilyen megállapodás, és ezeket mindenki elismeri, csak ők maguk nem. Tehát Törökország Erdogán vezetése alatt nagyon sok illegális intézkedést hozott, ezeket meg kell szüntetni. Az alapvető európai jogok lábbal tiprását nem tűrhetjük. Végre Törökországnak az elnök elvette a szót a felszólótól, Zomer asszonynak adok szót. Köszönöm. Törökország átírta saját EU stratégiáját, és nemzeti cselekvési terve is lenne elvileg de ezzel együtt párhuzamosan újra meg újra aktívan provokálja az Európai Uniót, ezzel hatalmát akarja fitoktatni. Törökország csak akkor jogosult erre az elősatlakozási támogatásra, ha visszaül a tárgyaló asztalhoz és a minimális követelményeket betartja. De Törökországnak fontosabb a, az erőfitoktatás, hiszen ott van Izrael is, Törökországot, ez Törökország szemét nagyon szúrja, hogy Izraelnek jó kapcsolata van az EU-val. Az északi részét a szigetnek Törökország gazdasági értelemben is és politikailag is kizsákmányolja. Ezt nem szabad hagynunk Törökországgal szemben, keménységet, határozottságot kell mutatnunk. Köszönöm. Köszönjük. Zomer asszony, most egy percben Papadakis úrnak adok szót. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr. Törökország eljárása a, azzal, hogy egy irányelvet adott ki a ciprusi gazdasági területen, egyértelműen emberi jogsértés. Vannak most nemzetközileg elismert emberi jogok, vagy nincsenek? Vannak-e európai jogszabályok, amelyeket az EU komolyan vesz, vagy nincsenek ilyenek? Hogy lehet tűrni azt, hogy egy előcsatlakozási fázisban levő ország lábbal tiporja jogainkat? Nem, hogy az elveinkkel megy szembe, hanem a konkrét jogszabályokkal is. Márpedig, ha Törökország folytatni akarja a csatlakozási tárgyalásokat, akkor konszenzusos döntésre lesz szükség a felvételéhez, ha ez valaha szóba kerül. Most feltétlenül szankciókat kell kiszabni Törökországra, mert ez így nem mehet tovább. Köszönjük, Papadakis úr. Egy percben Préda úrnak adok. Köszönöm szépen. Nagyon sokat elmondtak már az előttem szólók ebben a témában. Szerintem talán ilyen sok mindent nem is kellett volna elmondani. Most az a lényeg, hogy Törökország, amely NATO tagállam, és amely EU tagjelölt ország, hogy Törökország felelősen viselkedjen, és hogy ne tegyen egyoldalú lépéseket, ez most elfogadhatatlan. Az előttem szóló a török-ciprusi konfliktust a hidegháborúval hasonlította össze, Szerintem ez talán aránytalan hasonlat. Szerintem nincs sok köze egymásnak a két dolognak. A... Egyébként megdöbbentett ma, hogy a berlini fal leomlásának ünnepén, vagy évfordulójának ünnepén a leghosszabb beszédet egy korábbi kommunista tartotta, ez nem tesz jót. Kylie. Kylie asszony következik, parancsoljon. Αγαπητέ Πρόεδρε, η πτώση του τείχους του Βερολίνου, όπως πολλοί αναφέρανε... Köszönöm szépen, elnök úr. A berlini fal leomlása világosá tette azt, hogy a nemzetek közötti szolidaritás elvezethet a szabadsághoz, és észszerű is. Törökország azonban megpróbál új határokat, új falat felhúzni. Ciprus szigetének egyharmadát megszállás alatt tartja Törökország, és ezzel megsérti Ciprus szuverenitását. Az Európai Unió minden tagállamában be kell tartani a nemzetközi jogi előírásokat. Mi azt kérjük, hogy ezt a fenyegetettséget vegyük komolyan. Az Európai Unió egyik tagállamát fenyegeti Törökország ha a nemzetközi jogi előírásokat Törökország nem tartja be, akkor ezzel megmutatja az igazi arcát, és gyakorlatilag ellene hat az összes erőfeszítésnek a régióban. Hiszünk abban, hogy az Európai Unió ragaszkodni fog ahhoz, hogy megvédje tagállamait és azok szuverenitását és szuverén határait. Ma Ciprusról van szó, lehet, hogy holnap Finnország lesz soron. Köszönjük! Vervazán kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az állásfoglalás ismét csak emlékeztet bennünket arra a tényre, hogy az Európai Unió egyik tagállamát egy megszállás alatt tartja Törökország. Ciprus gazdasági jólétét fenyegeti ez, nem csak a nemzetközi jogi előírások sérülnek, hanem az ENSZ kartája is. Ami pedig a tengeri helyzetet illeti, vannak bizonyos szabályok, amelyek előírásaiba ütközik a jelenlegi helyzet. Előírások határozzák meg, hogy mely felségterülethez tartozik a tenger egy-egy része. A jelenlegi történések megint csak azt mutatják, hogy Törökország megpróbálja megkérdőjelezni Ciprus légyogosultságát. Szerintem meg kell védenünk Ciprust szemben a török fellépéssel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Egy percre Kirkusz kolléga következik. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt biztos úr. A Barbaros hajó illegálisan hatolt be ciprusi felségvizekre, állítólag kutatási tevékenységet folytat. Törökországban azonban egyértelmű trendje látható annak, hogy iszlám ottomán államá kíván visszaalakulni. Az egyetlen módja annak, hogy fellépjünk Törökországgal szemben, az, hogyha a lehető legkeményebben lépünk föl, elítéljük a török kormány lépését, és azonnali elhagyására a felségvizeknek szólítjuk föl a török hajót. Az ENSZ-hez is fordulni kéne, hogy a két közösség közötti konfliktus enyhítésében segítsen. Másfél percben Vozenberg asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Tisztelt Hán biztos úr, a közös vegyes bizottságban tegnap, az EU-Törökország vegyes bizottságban szóba került a ciprusi felségvizek megsértése. Erről hosszan beszéltünk. Mikonosz szigetét Től északra Törökország egyébként Görögország légterét is megsértette, ott Görögországét. Tehát nem egyedi ez a fajta határsértés és tengeri jog és nemzetközi jogsértés, hanem egyre több példáját látjuk annak, hogy Törökország az Európai Uniót nem becsüli. Úgyhogy szólítsuk föl Törökországot arra, hogy fogja vissza magát, de meddig fogjuk még tűrni ezt a fajta fellépést? Köszönjük, Vozenberg asszony. Elfogad egy kékkártyás pótkérdést Kylie kollégától, asszonyom? Parancsoljon, Kylie asszony. Tisztelt Vozenberg asszony, én jogászként is szólok önhöz. Azt szeretném megkérdezni, hogy az szerint az Európai Parlament nem elég évvilágosan fogalmazta meg ezt a jogsértést, és hogyha és esély lehet, hogy ha nem vagyunk elég kemények, akkor akár Finországot és a balti államokat is hasonló jogsértések érhetik, ha nem lépünk föl keményen? Egyetértek ennel, és azzal, amit korábban is mondott. Igen, az a tény, hogy egy ország egyfelől be akar lépni az európai közösségbe, másfelől pedig lábbal tiparja nemzetközi és európai jogot, ez, ezzel arra kényszerít minket, hogy túllépjünk az állásfoglalások és nyilatkozatok szintjén. Ha nem tudunk semmit tenni a status quo-val szemben, szavakban, akkor az Európai Uniónak is át kell térnie a tettek mezeit. Köszönjük szépen, Pejan úr következik. Egy perc. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! 2014-ben ez egy nagyon nagy csalódás most nekünk, ami itt történt. Az Európai Uniónak egyértelműen el kell ítélnie azt, hogy a nemzetközi jogot nem tartotta be Törökország, illetve agressziót követett el egy Európai Uniós tagállam ellen. Szerintem nem hidegháborúról kéne beszélni, hanem hidegvérrel kell eljárnunk. Kérjünk magyarázatot, és ez azt jelenti, hogy magunkba kell nézni, és meg kell állapítanunk, hogy szeretnénk, hogy Törökország belépjen el az EU-ba, és a tárgyalásokat folytatni kell. Ez a konfliktus mindenképpen azt jelenti, hogy úgy kell eljárnunk, hogy kérjük, hogy tiszteletben tartsák a nemzetközi jogot, de ugyanakkor szeretnék előmozdítani a csatlakozást is. Köszönjük szépen! Kérdést szeretne feltenni, vagy a Catch the ra jelentkezik? Kérdést tesz fel, vagy a spontán felszólalásokra jelentkezik? Kérdést tesz fel? Kérdést. Elfogadja a kérdést? Pejon kolléga, fogadja a kérdést? Parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna kollégától megkérdezni a következőket. Az európai biztonság a NATO fellépésével függ össze. Törökország NATO tag. Hogyha a nemzetközi jogot megsérti, akkor nem kellene a NATO részéről szankcionálni az országot? A kollégi Péjon. Péjon kolléga. Kedves kolléga, itt senki nem fog önnek ellent mondani, valóban a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani, én is ezt mondtam. Ugyanakkor az egész régió sorsa érdekel minket, tudja, hogy Törökországnak stratégiai pozíciója van. Törökország viselkedése az elmúlt időben eléggé nyugtalanító volt, főleg Irak, az iraki konfliktussal kapcsolatban. Ugyanakkor nagyon-nagyon határozottan e, el kell ezt ítélni, de meg kell nézni azt, hogy hogy lehet folytatni a párbeszédet Törökország. Köszönjük szépen, a Catch the Eye következik, azaz a spontán felszólalások köre. Sajnos csak öt kollégának tudok szót adni. Spiráki asszony kezdi a sort, parancsoljon. Spiráki asszony. Mikrofon. Mikrofont kérünk. Is it working or not? Yes, now. Működik? Igen? Köszönöm. Elnök úr. Szeretnék elmondani valamit a kollégáknak. 2004-ben mindannyian biztosak voltunk abban, hogy Törökország csatlakozási tárgyalásokat szeretne kezdeményezni, illetve csatlakozni szeretne az EU-hoz, de jelen pillanatban a politikai vezetés nagyon furcsán viselkedik, nem tudom, hogy 2014-ben továbbra is csatlakozni kívánne Törökország az Európai Unióhoz. Mondok egy példát. A csatlakozási tárgyalások kezdete után tíz évvel a ciprusi köztársaságot továbbra sem tartja tiszteletben Törökország. A gazdasági övezetet sem tartja tiszteletben. Törökország Kérdés, hogy Törökország csatlakozni akar egyáltalán az Európai Unióhoz? Van-e más eszköz a kezünkben továbbá az állásfoglalásokon túl, hogy világos üzenetet fogalmazzunk meg Törökország felé, azt mondván, hogy a Törökország továbbra is csatlakozni akar az Európai Unióhoz, akkor be kell tartania a közösségi joganyagot és az, a nemzetközi jogszabályokat, és kérdés, hogy továbbra is támogathatjuk-e Törökországot, ha ezzel ellentétesen jár el. Köszönjük szépen Spiráki kolléganőnek! Jambaski kolléga következik. Köszönöm. Tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos úr! Tisztelt kollégák! Amit ma Törökország tesz, az a nemzetközi jog sárba tiprása. Amikor a török hadsereg elfoglalta Ciprust, akkor kezdődött ez a jogsértési sorozat, a helyzet aggasztó, ennek hatása van az összes régióban található országra. Törökország Izrael felé is rendkívül provokatív, illetve Bulgária és Görögország felé is provokál. Szerintem Törökország nem igazán törekszik arra, hogy csatlakozzon az EU-hoz, legalábbis viselkedési alapján, nem mutat példát. A péld, leginkább arra példa Törökország cselekedete vagy viselkedése, hogy hogyan lehet agresszívan fellépni, a lehető legegyértelműbben ezt el kell ítélnünk. Köszönöm szépen. Baszki úr. Asszonyom, önél szó a Ciprusi Köztársaság autonóm joga, hogy saját gazdasági térségében gyakorolja jogait, ezt a török fél megsértette, a nemzetközi jogot sértve ezzel. Ezzel Törökország szerintem tudatosan teszteli az európai szolidaritást. Ma itt minden megválasztott képviselőnek ugyanezt kell mondania, el kell ítélnünk a török megszállást, a török fellépést, és követelnünk kell, hogy Törökország azonnal vonuljon vissza onnan. Minden más, nem csak a ciprusi közösség ellen elkövetett jogsértés, hanem valamennyiünket sért és fenyeget jogaink érvényesítésében. Köszönjük, Fixström asszony! Viegas kollégának adok szót. Szeretném még egyszer elmondani frakcióm nevében, hogy mi szolidárisok vagyunk a görög Cipriota közösséggel, akik 73 óta gyakorlatilag megszállás alatt élnek, és a törökök sok görög Cipriotát megöltek, és most is gazdaságilag is fenyegetik az ottani közösséget. Ami most történt, ez provokáció. Ezt el kell utasítanunk, vissza kell utasítanunk. Az Európai Uniónak, a NATO és az Egyesült Államok ö, oldalán ki kell állnia a saját érdekei mellett, és szankciókat kell kiszabni a Törökországra. Így kell hozzájárulni a béke folyamathoz az Európai Uniónak. Köszönjük szépen, Vigesz úr! Most utolsóként a spontán felszólók között Greces kollégának adok szót. Elnök úr, itt nem csak török provokációról van szó, hanem ö, már régóta ott van az európai felség területen. Ez egy folyamatos provokáció, és ne felejtsük el, hogy Törökország NATO tag. Ha nem lenne NATO tag, akkor gondolom másképp viselkednénk vele. Az Európai Unió és a Parlament is. Ha Törökország itt Spanyolországgal vagy Olaszországgal szemben követne el hasonló agressziót, akkor is ilyen visszafogottak lennék? Miért vannak jogba foglalt elveink, hogyha nem tartjuk magunkat hozzájuk? Az Európai Unió és az Európai Bizottság kutya kötelessége, hogy eljárjon, és csak azért, mert NATO tag Törökország, mindent megbocsátunk neki. Köszönjük szépen Glezasz úrnak. Most Hán biztos úrnak adom meg a szót, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Mr. Chair, distinguished... Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai vitára, és köszönöm a felvetéseiket is, mind-mind nagyon értékesek voltak. Mindenképpen fontos, hogy világosá tegyük, hogy aggódunk a legutóbbi fejlemények miatt, hogy világosá tegyük, mit gondolunk a tagállamok jogairól, és hogy a török köz, török, Törökország cselekedeteivel kapcsolatosan világosá tegyük az álláspontunkat. Tisztelt képviselők! Ez a vita teljesen világosá tette azt is, hogy meg kell találnunk az előremutató utat. A földközi tenger keleti térsége egy nagyon törékeny politikai helyzetben van jelen pillanatban. Mindannyiunk érdeke az, hogy a feszültségeket mielőbb csökkentsük, és sürgetőbb, mint bármikor, hogy Ciprus kérdésében megoldást találjunk. A ciprusi tárgyalásokkal kapcsolatosan világosá tettük, hogy hajlandóak vagyunk támogatást nyújtani, segíteni, de most már itt a cselekvés ideje. Fontos, hogy mind a ciprusi közösség vezetőinek segítsünk abban, hogy visszataláljanak a tárgyalóasztalhoz, mint pedig megfelelő megoldást találjunk a problémára, és támogatást nyújtsunk mindkét közösségnek. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Hán biztos úrnak. A vita végéig a B8 2011 per 2014 állásfoglalási indítványt 7 frakció nyújtotta be, ezzel a vita véget ért, holnap szavazunk a témáról. A következő napirendi pontunk a bizottság alelnökének, az Unió külügy és biztonságpolitikai főképviselőjének a nyilatkozata,